Ez a Szabadság és Demokrácia Európának frakciója tagja. Az S és D frakciótól kaptam egy kérelmet, hogy Francesca Baraccio nevezzük ki a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság tagjává. Van-e ezzel kapcsolatosan kifogás? Nincsen. Ebben az esetben ezt a kinevezést megerősítjük. A következő írásbeli nyilatkozatot írta alá a parlament nagy